hogy milyen változások vannak a delegációkban és a bizottságokban. A listát csakolni fogjuk a mai ülésünk jegyzőkönyvéhez és figyelembe fogjuk venni, elfogadottnak tekintjük, amennyiben a mai napon még nem érkezik fenntartás a listával kapcsolatban. A következő pontja napirendünknek az